az Európai Unió válasza az ebola járványra. A tanács nevében Benito Bella Védova. Úri a szó. Presidente, onorevoli deputati, signor commissario. Igen, tisztelt elnök úr, képviselők. Az afrikai, nyugat-afrikai ebola járvány az elmúlt évek egyik legsúlyosabb katasztrófája, és ez nemzetközi szinten is súlyos aggodalmakat okoz. Az ebola járvány hihetetlen hatásokkal jár humanitárius szempontból, érinti az egész közegészségügyet egy egész régióban, amely érintve van. A tanácsot igencsak nyugtalanítja az milyen következményekkel jár ez a biztonsági és gazdasági szempontból is. Emlékeztetni kell arra, hogy a járványügyi ellenőrzések Európai Hivatala igenis vizsgálja a kockázatot, bár Európában egyenlőre ez a kockázat igen alacsony, amennyiben az ajánlott intézkedéseket meghozzuk elő időben. A nemzetközi közösség feladata, hogy lépjen ebben az ügyben. A külügyminiszterek egyébként egy nemzetközileg koordinált fellépést sürgetnek. Augusztus 31-én összeült a rendkívüli tanács is, ott aláhúzták a nemzetközileg koordinált segély szükségességét lehetőleg gyorsabban, ami persze az Európai Unióban is koordinációt igényel. Ez egyben azt is jelenti, hogy az EU-nak közös választ kell adnia a helyzet kezelése érdekében. A follow-up során mit végeztünk el? Az Európai Unió és tagállamai kezdetektől fogva humanitárius válaszokat adtak, pénzügyi segélyt biztosítottak a humanitárius szervezeteknek és az ENSZ-nek. Egyébként igen aktívak voltunk a helyszínen is. Volt, aki sajnos az életével fizetett ezért a fellépésért, és rendszeresen elemzik a tagállamok egyébként, mi történik, milyen humanitárius segítségnyújtásra van szükség. A világ, az egészségügyi szervezet, világszervezettel is koordináltunk, és az ensz a humanitárius ügyekkel foglalkozó megfelelő osztályokkal együtt lépünk fel. Non-stop folyik az említett koordináció a segítségnyújtás területén. Időközben a válság súlyosbodott, a tagállamok fokozták a segítségnyújtást, és további készséget is mutattak arra, hogy személyi és orvosi egészségügyi segítséget biztosítsunk. Csak egy példát említenék, az Egyesült Királyság létrehozott egy központot a betegség kezelésére Sierra Leone-ban, Konkrétan az azt jelenti, hogy jövő héttől első fokozatban működni kezd ez a központ. Ausztria és más országok is biztosítottak felszerelést. Németország a befogadott egyes embereket a WHO-tól, akik megbetegedtek Olaszország megfelelő személyzetet biztosított, egyébként 200 ezer eurót biztosítottak egy WHO központ számára Gineában, és további összegeket is biztosítottunk még nemrégiben. Nemrégiben 1,2 milliót határoltunk el a megelőzésre. A tanács egyébként az EU átfogó válaszán dolgozik hm, ebben a válságban. Ide tartozik például a légiszállítás koordinációja is. Itt komoly nehézségek vannak egyenlőre, hiszen ez korlátozza az orvosi személyzet és az eszközök eljuttatását. Meggyőződésünk, hogy többet kell tennünk ezen a területen, az Európai Uniónak segíteni kell kiépíteni a szükséges egészségügyi rendszereket az érintett országokban. Amennyiben ez nem történik meg, akkor a humanitárius válság más országokat is érintett a régióban. Az elnökség a bizottsággal együttműködve koordinálja ezt a közös fellépést, persze koordinálva az ensz és a WHO-val is. Úgy gondoljuk, hogy az Európai Unióban élő emberek egészségét garantálni tudjuk a megfelelő fellépéssel. Itt most megfelelő lépéseket kell tennünk, hogy felismerjük az adott régióban a fenyegetéseket, mi koordináljuk ezen a területen a lépéseket, és hát látjuk, hogy komoly fenyegetés merül fel az ott élő emberek egészségére nézve. Ehhez szükség van illetéges hatóságok egy hálózatára. Itt játszik fontos szerepet az Európai Járványügyi Központ. Azt gondoljuk, az epidemiológiai ellenőrzés mindenképpen fontos a már megbetegedett emberek számára is, hiszen ez egyben egy társadalmi következményt is jelent. Egyébként a válaszlépések egy további szakaszát is elkezdtük koordinálni szeptemberben. Az érintett biztosok, egészségügyi miniszterek és fejlesztési miniszterek az EU szintjén vettek részt egy ülésen, vagyis magas szintű koordinációra került sor az ENSZ képviselői is jelen voltak. Az Egészségügyi Világszervezet, a Határok nélküli orvosok nevű szervezet is részt vesz a munkában. Itt már egyedül nem lehet fellépni a nemzetközi koordinációra, feltétlenül szükség van a járvány leküzdése érdekében. megfelelő tisztviselők egyébként a Milánói miniszteri ülésen szeptember 22-23-án jelen lesznek, ott elmondják a nézeteiket, véleményüket, és el kell készíteni egy közép és hosszú távú reakciós tervet is. Meg kell vizsgálni az adott országban általában az egészségügyi helyzetet, lehetséges válaszokat kell kidolgozni, meg kell nézni a gyógyszerek és oltóanyagok szállításának lehetőségét, segíteni kell ezeknek az országoknak, támogatni kell a civil szervezeteket ezekben az országokban éppen ezen a területen, és megfelelő vezetést kell kialakítanunk. Ez lehet az ENSZ és az Egészségügyi Világszervezete. Igen, tisztelt elnök úr, hölgyem és uraim képviselők, itt most a tanács szerepéről akartam beszélni a koordináció során az Európai Unió válaszlépéseiben E, természetesen fontos a nemzetközi szervezetekkel való közös fellépés. Köszönöm szépen. Györgyeva biztos asszonyé a szó most. Köszönöm, elnök úr. Hallottunk, meghallgattuk ezt a nagyon átfogó beszámolót a tanács részéről. A magam részéről én a vitához annyiba járni hozzá, hogy három pont ott fejtek ki mélyebben. Egyrészt a, a járvány jellegétről beszélnék, másodszorban arról, hogy a bizottság mit tesz annak érdekében, hogy egy koordinát választathassunk. Erre is végül röviden taglalnám azt a módszertant, amely révén az európai állampolgárokat igyekszünk megvédeni. Először magáról a járványról példátlan ez a járvány két tekintetben is. Egyrészt azért, mert egy pandemikus járvány, amely nagyon gyenge egészségügyi rendszerre bíró országokban kapott lábra és terjed egyrészt. Korábban a pandemikus járványok általában közép közepes gazdagságú vagy gazdagabb országokban alakultak ki, ahol az egészségügyi rendszer valamennyire működött, és képes volt valamilyen választ adni erre. Most nem ez a helyzet. Másodszorban korábban sohasem fordult elő, hogy ebből a járvány kitörése ilyen sokáig tartott volna, és nem sikerült volna körbekeríteni, illetve kezelni valamikét. Tehát ennyiben is példátlan ez a mostani járvány. Az ENSZ fő koordinátora, dr. David Navarro, egy nagy szakértelemmel bíró ember mondotta azt, hogy ma, azaz tegnapig 4963 megbetegedés, 2653 haláleset volt regisztrál, tehát regisztráltak, ám a megdöbbentősebb az, hogy meg kell minden három hétben megkétszereződik a megbetegedések száma. Úgyhogy ha nem lépünk most, nem avatkozunk közbe döntően, akkor ebből két nagyon súlyos következmény adódik. Egyrészt abból, hogy a három országban, Gineában, Libériában és Sierra Leone-ban, ahol a legnagyobb a járvány, a terjedés olyan mértékű lesz a terjedése, hogy elszigetelni a járványt szinte rettenetesen nehéz lesz. Már most is nehéz, de még nehezebb lesz. Más, a második következmény, hogy ha nem tudunk megvédeni más országokat, nem tudunk megvédeni más országokat a régióban, és ez azt jelenti, hogy Erván tovább éred, és a legnagyobb kockázat szerintem a harmadik, hogy minél tovább tart, amíg nem tudjuk kezelni a járványt, annál nagyobb az esélye, hogy mutálódik a vírus, és akkor kiszámíthatatlan, hogy milyen további súlyos hatásai lehetnek. Nem arról beszélünk, már, hogy, hogy a három országban egy egészségügyi vészhelyzet van, hanem arról kell most már gondolkodnunk, hogy milyen hatással van a gazdaságaikra, a társadalmaikra, már most is drámai, a drámai módon változott, a, aztán a, a, a biztonság kihatása is jelentősek mindenek, ezek az államok 90-es években és a 2000-es évek elején polgárháborúban voltak, most kezdtek kilábolni ezekből a társadalmi válságokból, és most a társadalmaik megint egy hatalmas csapás tárgyai. Az ebből elleni harc a frontvonalon nem a szokásos humanitárius segély módján alakul, amikor is korábban a személyzetet kiküldtük oda a helyszínre, a humanitárius probléma kezelésére, mert az ebola más jellegű kihívás. Nagyon képzett szakemberekre van szükség, akik ott helyben csak ők tudnak fellépni, tehát képzett személyre van, személyzetre van szükség, eszközökre, szállítóeszközökre. Kérdés, hogy Európa mit tehet az ebolani harc frontvonalában? Egyrészt pénzt mozgósítunk, büszkén mondhatom, hogy az Európai Bizottság 150 millió euróval a pénzügyi válaszadás legnagyobb szereplője, az ENSZ kb. 1 milliárd dollárban határozta meg a szükséges pénzeszközöket, most emelte ezt a, a számot. Egy 78 milliós kötelezettség vállalást adtak a tagállamok, ám több tagállam emelni is kép, kész a hozzájárulását, tehát ebben hatékonyak vagyunk. Ám a pénznél még sokkal fontosabb a laboratórium, laboratóriumi és egyéb személyzet és létesítmények mobilizálása. A tagállamok szintén jelezték, hogy új kórházakat, új kezelőség központokat szállítanak. Az MSF válasza ezekre a számadatainkra az volt, hogy a több száz egység az jó, de több ezerre van szükség, hogyha meg akarjuk állítani járvány terjedését. Mert mert mielőbb kezelni kell a, a közösségben a betegeket. Egy kritikus fontosságú témára kell koncentrálnunk az olyan egészségügyi evakuálására a személyzetnek, személyeknek. A szakemberek számára, az egészségügyi szakemberek számára nagyon fontos kérdés, hogy mi, mi lesz, hogyha engem is elkap a járvány, mit, hogyan segítenek engem. Nos, a, a, az evakuációs kapacitás olyan kell legyen, hogy az egészségügyi szakemberek ilyen aggályaira megfelelő választ tudjunk adni, tehát hogyha ők megbetegednek, akkor azonnali segítséget tudjunk nyújtani maguknak a szakembereknek. Aztán a kutatásba való beruházások, tehát az oltóanyagok, a kezelő, kezelési módszertanok, éles, illetve az ebola jövőbeli kitörésének a teljes körű elszigetelésére való felkészülés kell legyenek azok a kutatási területek, amelyekbe pénzt teszünk, és amelyek az ENVI szakbizottság szeptemberi ülésén is felmerültek. A harmadik pont, amelyet taglalnék, hogy mit teszünk az európai polgárok egészségének érdekében. A tanács üzenetét meghallgattuk. Két dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban kifejteni. Egyrészt azt mondjuk, állítsuk meg a vírust, izoláljuk, küzdjük le, szorítsuk vissza. De ne izoláljuk magukat az országokat. A Brussels Airlines és az Air France, meg európai vállalatok továbbra is repült, forgalmaznak járatokat ezekben az országokba. Nagyon fontos ez. Ám fontos az is, hogy arra gondoskodjunk, hogy ne jöjjön be a vírus Európába. Jelen pillanatban hatalmas munka folyik annak érdekében, hogy a laborrendszerünk képes legyen tömegesen tesztelni minden tagállamban, és ahol nincs elég kapacitás, más tagállamok segítsenek, legyenek megfelelő kezelési létesítmények, megelőző intézkedések szülessenek, és egy hangon kommunikáljunk az állampolgárok, ne keverjük, ne zavarjuk össze őket egymásnak ellenmondó üzenetekkel. A hétfőülés engem nagyon optimistává tett, Európa egy hangon szólalt fel. Olyan tagállamok is, amelyek általában nem szívesen látják, hallgatják Európa egy hangoló felszólását. Ők is azt mondták, hogy koordináljanak, lépjünk egyszerre. Most Stír úr kap kettő percre szót. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm. A bizottság részéről hallottuk, hogy nagyon gyorsan terjed ez a vírus, és pedig olyan gyorsan, hogy a WHO körülbelül 20 ezer esettel számol az év végéig. Hölgyeim és uraim, nagyon nagy felelősséget kell viseltetnünk, és nagyon felelősen kell lefolytatnunk a vitát, hogy ne ijesszük meg a polgárainkat. Azonban világosan ki kell fejeznünk, hogy a nemzetközi közösség alábecsülte az ebola vírus, vírus veszélyességét. Ez a válság nem csupán Nyugat-Afrika problémája. Globális fenyegetésről van szó, amely sokkal határozottabb választ követel az Európai Unió részéről. Üdvözlöm, amit az Európai Bizottság tette, ezt a 150 millió eurót, ez egy megfelelő lépés, de véleményem szerint nem elégséges a partnerszervezeteink olyan üzenetet fogalmaznak meg, hogy a pénz mellett még szervezési kapacitásra is szükség van annak érdekében, hogy izoláljuk az eseteket. Itt szükség van orvosi felszerelésre, de ezt már említették. Nyugat-Afrikában megfelelően képzett orvosi személyzetre is szükség van, amire pedig még, szükségem, még szükségünk van az a megfelelő információ, hogy a helyi lakosságot megfelelően tájékoztassuk a helyzetről. Én szeretném megkérni az Európai Bizottságot, hogy sokszorozza meg fáradozásait. Például a Milánói egészségügyi miniszteri tanácson egy koordinációs tervet szeretnénk elfogadni, amelyben rögzítjük, a bizottság és a tagállamok további fáradozásainak ütemtervét. Az Európai Uniónak be kell mutatnia, hogy vezető szerepet vállal, és abban a tekintetben is, hogy megvédi saját polgárait. Nincs idő, határozottabb válaszra van szükség. Köszönöm. Köszönöm. Most Linda meg Evan kapszót kettő percre. Köszönöm, elnök úr, Köszönöm szépen a tanácsnak és a bizottságnak, hogy eljött ma ide. Nagyon kritikus héten jöttek el ide, abban a tekintetben, hogy most foglalkozunk a problémával. Stír úr mondta, hogy az év végéig 20 ezer esettel számolnak. És éppen ezért kell tennünk valamit. Sokkal nagyobb lesz ez a szám, hogyha nem teszünk semmit. Tehát be kell gyorsítanunk a tevékenységünket. Üdvözlöm azt, ami hétfőn történt Brüsszelben, és azt is üdvözlöm, amit az Egyesült Államok elnöke mondott. Az Egyesült Államok is részt vállal ebben a globális erőfeszítésben, hogy felvegyük a harcot az ebola vírussal ellen. Hogyha elgondolkozunk, akkor látjuk, hogy vannak már sürgőségi intézkedések, azonban hosszú távon is terveznünk kell. Nyilvánvaló, hogy különben elveszítjük ezt a küzdelmet feltettük magunknak a kérdést, hogy miért súlyosabb ez a járvány, mint korábban? Miért haltak meg továbban, miért haltak meg többen, amikor legelőször azonosították ezt a betegséget? 40 éve, sokkal többen haltak meg most, és nem tudjuk, hogy miért. Itt már sok intézkedés történt, de nem látjuk az eredményét. Tehát, ha most kutatunk, akkor folytassuk a kutatást. El fog tűnni a betegség, el fog tűnni az érdeklődés. Nagy-Britanniában ma meghalt egy gyermek, és ha oltást kap, akkor esetleg meg lehetett volna menteni az életét. A tanács is utalt arra, hogy nagyon fontos eljuttatni a szakembereket, a megfelelően képzett orvosi személyzetet. De nem csak Európából, hanem az egész világból és Afrikából is több embert, több orvosi személyzetet kell oda küldeni. Itt mindenképpen meg kell erősítenünk az egészségügyi rendszereket az érintett országokban, és hogyha az egészségügy ott erősebb lábakon áll, akkor mi ezzel a saját otthonunkat is védjük. Tehát hosszú távon és rövid távon is gondolkoznunk kell. Köszönöm. Mr. Deva, you have the floor for one minute. Egy percre, Deva úr. Köszönöm szépen. Igen, csak bátorít, amit Giorgio biztos asszonytól hallottunk azzal kapcsolatban, mit csináltunk. Egy képzési programra is szükség van szerintem, elkezdtük már ezt, és például bizonyos hús fogyasztása, vagy szennyezett hús esetében. Problem. We need to get the... Bushmeat esetében. És az Európai Uniót is be kell vonni, az Afrikai Uniót be kell vonni ebbe a programba nagyobb államok vannak ott, akik tényleg tudnak segíteni ezeknek az országoknak itt Afrikában. Ez az ő problémájuk, de a mi problémáink is egyben. És mindenkinek szeretnék köszönetet mondani, aki segít. Ott vannak emberek a helyszínen, akik egész az a saját életüket teszik kockára, hogy más életeket mentsenek meg. Szeretném feltenni a biztosnak a kérdést, ha van ilyen vakcina, van ilyen oltás az Egyesült Államokban, nem kéne felgyorsítani ezt a folyamatot, és, és el kéne, nem kell a végtelenségig tesztelni egy ilyen dolgot, hogyha veszély ekkora. Következő hozzászól a Görenc úr. Köszönöm szépen, elnök úr. A nemzetközi közösség alá becsülte ezt a válságot, és nem alakult ki megfelelően koordinált stratégia, és ez hozzájárult a riasztó terjedéséhez a betegségnek. Tudunk-e választ adni a kihívásra? Sajnos nem, ha csak nem tudjuk ezt a pandemikus válságot kezelni, megduplázódik a betegek száma minden három hétben, tehát minél később lépünk, annál nagyobb bajjal kell szembenéznünk, ez világos. Gyorsabban kell mozognunk, gyorsabban kell lépnünk, mint ahogy a vírus lép. Mindenképpen fontos a megfelelő éberség, és azonnal kb. 2000 kórházi ágyat kell megnyitnunk, megfelelően kezelve a betegeket, és prevencióval kell megállítanunk, megállítanunk a, a terjedést. Nem holnap után, nem holnap, ma, azonnal, tegnap. A válság súlyos, határozat lépésekre van szükség. A humanitárius szervezetek már felvázolták a megfelelő lépéseket, hogy nemzetközi közösségnek kell minden forrást mobilizálni, beleértve a katonai forrásokat is, és az ENSZ égész alatt kell megszervezni a választ. Az akadémiai viták ideje lejárt cselekvésre van szükség. Kezelési központok feltása, amelyek képesek a betegeket gyógyítani, kezelni, jelenleg ezek nem elégségesek, vagy nincsenek is egyáltalán. Sokszor a, a betegeket hazaküldik a, a túl zsúfolt központokból, hazamennek és tovább fertőzik családtágjaikat és a közösséget. Libériában különösen pusztító a helyzet. Ebben az országban az egészségügyi rendszer teljes szomlás állapotába került. Ha a nemzetközi közösség nem képes választ adni adekvát módon, akkor a szomszédos országok egészségügyi rendszere is összeomlanak, ennek az egész régió gazdaságára is hatással lesznek, és ez jelenti, hogy külső segélyétől fognak függeni ezek az országok. Végül hadd emeljek, hagy csak főt azon orvosok és ápolók előtt, akik életüket kockáztatják ott a helyszínen. Sánchez asszony, köszönöm szépen. Most nem tudjuk, hogy pontosan mekkora a halottak száma az ebola miatt. Nagyon gyengék az afrikai egészségügyi rendszerek, időközben az összeomlás szélén állnak Egyszerűen nincs elég orvos. Teljes joggal alapította meg a biztos asszony. Az EU államok tesznek sokat. Egy kicsit fölemelik ugyan a fejlesztési költségvetésüket. Az el, nálunk például 47%-os csökkenés volt az elmúlt évben. Ez végzetes lehet Igenis van felelősségünk és tartozásunk az afrikai országokkal szemben itt Európában, és arról nem is kell beszélnem, hogy az ő kontinensükön még milyen kizsákmányolást hajtunk végre. De egyébként ez nem is számít, hogyha ennyire súlyos a helyzet. Amikor aztán globális fenyegetés jön létre, akkor vagyunk hajlandók lépni. Egyébként azt is tudni kell, hogy Európa az emberi jogok melletti harc éllovasának tűnik, de igazából nem látják, hogy mi a helyzet. Humanitárius segítségre van szükség, helyszínen dolgozó emberekre van szükség, akik felvilágosítást végeznek. Itt nem katonai segítség. Vegyük csak figyelembe, mit csinált például Kuba. 175 szakértőt küldött ez az ország a térségbe, nem 3000 katonát küldtek, mint az Egyesült Államok akik állítólag ott, az ottani egészségügyi rendszert védik, katonákkal védik az egészségügyi rendszert, de ezzel az egész régiót destabilizáljuk. Szükség van egy európai tervre, hogy biztosíthassunk a megfelelő támogatást és a megfelelő kereteket. Köszönöm szépen. Rivázi asszony másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék visszatérni arra a kérdésre, hogy hogyan foglalkoztunk, illetve nem foglalkoztunk az egésszel. Mi történt március 22-én Gíneában? Történt valami, utána ez kiterjedt Sierra Leone-be, Libériába és Nigériába is. 4900 ember kapott fertőzést. 2400-an meghaltak, de a pontos számokat nem ismerik. A nemzetközi közösség és a WHO sem reagált megfelelő sebességgel. Igen, azt mondták, hogy előbb-utóbb sikerül már leállítani a járványt, de az egész utána felrobbant. Az országok képtelenek voltak eh, saját maguk leküzdeni ezt a járványt. Igazából hadi állapot van. Azt mondta például nigériai miniszternek, hogy már nincs üzleti élet, élelmiszerválság fenyeget a bizottság úgy reagál, hogy jó, 150 millió eurót majd átutalunk, de ez nem elég. Hiányzik a nemzetközi összehangolás, és örültünk volna annak, hogyha az ENSZ is foglalkozik a problémával, hiszen itt egy tényleges, világméretű koordinációra van szükség. Hogyha Obama elnök azt mondja, hogy 3000 katonát oda küldünk, jó, de ez nem 3000 katona, hanem 3000 személy, aki kórházakat fog építeni, aki segít majd a szükséget szenvedők ellátásában. Azonban még ez sem elég. A bizottságnak ki kell jelentenie, hogy mi is küldünk embereket, mi is segítünk majd kórházakat építeni és az orvosok hát, határok nélkül is azt mondta, hogy katasztrofális, hogy Európa semmit nem értett a múltból. Hogyha ez a vírus ilyen gyorsan terjed, akkor ebből egy globális válság is lehet. Tehát tudnunk kell, hogy milyen nagyságrendekről van szó. Jó, kijelenthetjük, hogy szükségesek a repülők, szükségesek a további eszközök, azonban nincs olyan repülő, aki az önkénteseket megfelelő mértékben oda tudja szállítani. Korreó képviselője szó. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim. A nyugat-afrikai járvány kitörése az emberi életeket szed. Több mint 2000 halálos áldozata van már a járványnak, és több, sokkal többen vannak, sokkal többen megbetegedettek száma. A nyugati világ, amely a segítségről beszél, amikor egy nyugati ember megbetegedik, azonnal ö, ö, mobilizálja a erőforrásait, ám a több száz, több ezer afrikai áldozat láttán nem nagyon mozdul senki. A forrásokat sem nagyon mozgósítják. Milyen válság milyen még pusztító válság képzelhető el, mint az ebola. És vajon milyen, mi kéne ahhoz, hogy, hogy több forrást tudnak mozgósítani? Nem csak az emberi egészséget, nem csak az ember életet fenyegeti az ebola, hanem egy társadalmi politikai válság is. Írtudatos gazdasági kihatásai is lesznek, hatalmas kihatása lesz a nyugat-afrikai aratásra például, és ez a betegség ez az érintett országok amúgy is gyenge lábon álló gazdaságait teljesen megsemmisíti. Hatalmas kihívást jelent ez Európa számára. A helyi intézményrendszer nagyon gyenge, belértve a közegészségügyi ellátást, amely sok esetben nem is létezik, nincs alapinfrastruktúra, nincsenek utak, nem lehet eljutni a, meg, a, a közösségekhez, a helyi közösségekhez. Nagyon az írásbeliség is nagyon alacsony, ez is segíti a, a járvány terjedését. Aztán etnikai, vallási, politikai vetületei is vannak mindennek. Ezek, már, ezek az egyöntétek már hatalmas véráldozatot követeltek a, a polgárháborúk során. Ez a helyzet, ahol a kihívás kialakult. A kérdés, hogyan lépjünk erre? Szalvini másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Sok ezer halottról beszélünk időközben, és nagy végre Európa is felébredt. Egy vírusról szoktunk itt beszélni. 2 és 12 2 és 21 nap között van a lappangás ideje ennek, és ünnepelték, hogy milyen sok embert tudtunk megsegíteni, de itt van, de más országokban is átterjedt időközben ez a betegség Nigériát elérte Szenegált. Úgy tűnik, hogy minél többet költünk, annál jobban terjed a betegség, pedig pont fordítva, minél többet segítünk, annál jobbak a lehetőségeink. Vannak országok, mint például Szaudarábia, akik azt fontolgatják, hogy lezárják a határukat az érintettségből érkező emberek előtt. Nekünk másképp kell fellépnünk, a helyszínen kell a problémákat elkerülni, és ebben kell nekik segíteni, de Európa nem reagál igazán. Időközben ezrek jönnek a hajókon, és próbálnak bejutni Európába. Gondoljunk csak, milyen helyzet alakulhat ki az olasz kórházakban. Itt azt kell belátni, hogy egy összeurópai problémáról van szó, de ezt sokan nem hajlandók megtenni. Hogyan tudjuk ezeket az embereket megfelelően fogadni, ha nem tudjuk a garanciákat biztosítani, amelyekre feltétlenül szükség van? A Mare Nostrum akciót vegyük figyelembe ezt hoztuk létre, hogy megakadályozzuk a bevándorlást, de azért gondoljuk arra, hogy a fertőzés veszély mekkora vente a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. Nyugat-Afrikában látjuk, hogy hogyan terjed az ebola. Számos áldozattal, több ezer áldozattal járt ez nagyon sok ember megfertőződött, és meg is halt már a segítő személyzetből is. Ennek az az oka, hogy nem megfelelő az infrastruktúra, a hagyományaik, a szokásaik elősegítik a betegség terjesztését, és igazából nincs kellő tudás a betegséggel kapcsolatban. Időközben nemzetközi szintet ért el a járvány. Egyébként ne tagadjuk, eljuthat Európába is ez a betegség. Támogatnunk kell az afrikai fellet, a humanitárius segítségnyújtást kell erősíteni, és a tapasztalatainkat fel kell ajánlani. Nagyon fontos, hogy az Európai Parlament elfogadja az állásfoglalását, a 140 milliós összeg pedig fontos, hogy eljuttassuk ezeknek az országoknak. Itt arról van szó, hogy az áldozatok 45%-a egy adott országból érkezik, csak az EU segítségével tud kellően fellépni Afrika az járványjal szemben. Gerréró képviselő kap szót. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Az afrikai kontinens elég gyakran a fájdalom kontinense. Sajnos ez most is igaz. Afrikában számos alkalommal volt népírtás, éhinség, több millióan élnek szegénységben, nagyon sokaknak nincsen lehetőség az oktatáshoz, nincsen tiszta ivóvízük, és nagyon magas a gyermekhalandóság. Ez sajnos a helyzet Afrikában. Emellett ott van a terrorizmus, a fegyveres erőszak, polgárháborúk pusztítják az országot olyan kontinens Afrika, amely már néhány évtizeddel korábban legyőzte a kolonializmust, azonban valahol egy gyarmati fogságban van gazdagság ellenére. Ezen az alapon tört ki az ebola járvány. Három jellemzője van ennek a járványnak. Egy, nagyon sok az érintett, Kettő, nagyon magas a halálozási arány, 60%-os. Ezen kívül meg kell említenem azt is, hogy hihetetlenül szegényes az egészségügy szerkezete. Egy normális egészségügyel ezt a betegséget le lehetne küzdeni. Amit mi tehetünk, az mindenképpen strukturális segítség, orvosi készülékek, orvosi infrastruktúra. Éppen ezért üdvözöljük, amit a Milánói Tanács elhatározott, és üdvözöljük azt a döntést is, amelyet remélhetőleg szeptember 24-én meghoznak. Minél gyorsabban reagálnak az európai országok, minél gyorsabban feltöltik a segélyösszegeket, annál gyorsabban győzünk. És most Ford képviselő asszony kap szót. Köszönöm szépen. Korábban az idén már az európai és a fejlődő országok közötti gyermek partnerségről beszéltem, és itt 60 millió euróról van szó. És ezt a pénzt pedig a fertőző betegségek leküzdésére szeretnénk elkölteni. Értem, hogy a bizottság valahogy gyorsan oltóanyagokba szeretné ennek a pénznek egy részét befektetni, és számos kolléga támogatja is. Az ebolát önmagában így nem győzhetik le az afrikai országokat, de az afrikai országok képesek arra, hogy a saját kutatóikkal, magáncégekkel, mint a Glaxo Smith Klein céggel nagyon jó ebola elleni oltóanyagokat dolgoznak majd ki. Az ebolát már kutatják a kutatók, és új megelőző, illetve kezelési programokat is kigondoztak. És az AFKO már megnézte ezt a programot. Megvan a pénz, most ezt a pénzt pedig használjuk fel jól, és juttassuk el most a kutatókhoz. Ford asszony, két mert kékkártyás kérdést tennének fel. Carver úr és Moll asszony. Fogadja ezeket? Igen, rendben. Carver úr. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, hogy elfogadta a kérdésem. Vajon képviselőtársam osztja azt a véleményt, amelyet Éva úr mondott, aki felvetette a bushmeat fogyasztást, amely a nagy britanniából is bejön. És vajon át kéne, nem kéne felülvizsgálni a helyzetet. A, a, brit, a, a vám intézkedések bevezetésére, mert hogy e, nevetséges a helyzet a vám kezelésben, és Nagy-Britanniába bejönnek olyan termékek és olyan személyek, a van átjönnek, és az afrikai kontinensről visszatérő embereket nem vizsgálják Hát eléggé, holott nem sokan, nem kevesen közülük busmitet, ez, ez húst hoznak magukkal. Mia collega a detto che questi fondi devono andare in ricerca. Igen. A kolléganő azt említette, hogy aktívá kell válnunk ezen a területen. Megvan a rendszerünk ahhoz, hogy ellenőrizzük azt, hogyan használják fel az eszközöket, például a kutatásra, amit adunk. Olaszországban például ezen a területen elég nagy a korrupció. A kutatók igen gyakran az egyetemek nyomásának vannak kitéve, nyomás gyakorlásának vannak kitéve, és bizony nem éri el őket ez a pénz, amit erre szánnánk. Itt hatékony ellenőrzésre van szükség. Fordasszony parancsoljon. Ami az első kérdést illeti, nagyon világos elv érvényesül ebben a parlamentben. Ha valaki egy másik képviselőtől kérdezni akar, akkor az érintett képviselőtől kérdezi. Attól tartok, én nem tudok válaszolni egy olyan kérdésre, amit Déva úrnak tenne fel. Mert, mert nagyon nagy a becsülöm őt, én mégsem vagyok azonos vele. Ugye ez világos. Ugyanakkor szívesen válaszolok, válaszolok arra, hogy mi, mi Nagy-Britannia szerepe a kutatási programokban, amelyekről beszéltem. Tehát a második kérdésre válaszolva, megint az olasz kutatásról nem tudok beszélni, tehát a második kérdésre nem tudok válaszolni. A brit kutatói közösség az egyik éllovasa a megoldás keresésének a fertőző betegségek elleni harcban, amely hatalmas kockázat ott jelent otthon, például a TBC, a, a gyógyszerrezisztens, antibiotikumrezisztens TBC és egyéb olyan területek, ahol a nemzeti kormány és a hazai kutatóközösség koncentrál ezekre. Ebben a konkrét programban a Nagy-Britannia kormánya érintett, nem mind a 28 tagállam, ám többen, Nagy-Britannia pedig jelentős részt vállalt ebben, és nagyon fontos, hogy finanszírozzuk ezt, oda tegyük a pénzt, ahol igazi hatással lehet. Köszönöm szépen, elnök úr. A kolléganők és kollégák már eh, nagyon sok mindent mondtak, amit én mondtam volna, tehát nemzetközi mozgósításra van szükség, hogy eh, itt ezzel a csapás allan hatékonyan fellépünk. És itt szociális-gazdasági koordinációra van szükség fel kell tennünk magunknak a kérdést, hogy mennyire, hogy miért volt ilyen lassú a nemzetközi reakció? Hónapokig tartott, amíg reagált a nemzetközi közösség. Miért volt ennyi időre szükség? Ez az első kérdés, amelyet fel kell tennünk. Utána pedig dicsérnem kell Obama elnököt, aki nagyon határozottan kijelentette, hogy segíteni fog. Kár, hogy nekünk nincsen ugyanilyen erős hangunk a bizottságban. Nem tudom, hogy most hol a bizottság hangja. Tehát valakinek Európa nevében is fel kell szólalnia ebben a csatában, amelyet minnyáján vívunk az ebola ellen. Jó lenne, hogyha már lett volna Európában is egy ilyen erős hang. A harmadik pont, adunk pénzt, ez jó. Azonban nem csak pénzre van szükség, nem csak pénzt kell küldeni. Hogyha orvosi személyzetről beszélünk, akkor megalapíthatjuk, hogy hogy ott a helyszínen már nem tudnak mit csinálni, nincs elég ember. Nem kapják meg azt a segítséget, amelyre szükségünk van, tehát további orvosi személyzetre van szükség, infrastruktúrára, mobil laborokra van szükség, repülőgépekre, konkrét segítségre van szükség. És mi európaiak csak is így nyerhetjük meg ezt a csatát. Negyedik pontom. Nem várhatjuk meg, hogy a járvány átmegy a határokon, és a szomszédos országokban is elterjed. Tehát mindenképpen megelőző módon kell fellépnünk. Itt elsősorban Marira gondolok. Meg kell nyernünk ezt a háborút. És Európának nem szabad késlekednie. Marina Ából Guzmán, kettő percre. Köszönöm. Sierra Leona, Liberia... Sierra Leone, Libéria, Guinea, ezek azok az országok, amelyekről hallunk az ebola járvány kapcsán. De itt nem csak erről kell beszélnünk. Több ezer ember halt már bele a járványba. Ennek az egyik oka a szegénység az országokban. Ez, a szegénység egy következménye, ami most történik a nyugat, Európa és az Egyesült Államok hátat fordítanak ennek az igazságnak. Évek óta nem törődünk ezekkel a nyugat-afrikai országokkal, és most, hogy egyszer feltűnik, feltűnhet nálunk is az ebola, és nem tudunk elég magas falat építeni ellene, akkor foglalkoztat bennünket a dolgokat. Nem az afrikai polgárokról van itt szó, nem ők érdekelnek bennünket, hanem odahaza szeretnénk a helyzetet kontrollálni az emberek nem sokat érnek a szemünkben. Itt vannak a nagy gyógyszergyárak, igazából nem a szegények élete érdekli őket. A fontos az, hogy a gazdasági elit érvényre juttassa az érdekeit. Az Európai Parlamentnek üdvözölni kellene, hogy Kuba egészségügyi személyzetet delegált erre a vidékre, hogy fellépjenek az ebola ellen. 175 orvos és nővér megy az országba. Kuba mutatja mi, meg mi a nemzetközi szolidaritás. Köszönöm szépen. Ha, Hajbú asszony másfél percben. Igen, tisztelt elnök úr, köszönöm szépen. Még egyszer szeretnék egy felszólítást intézni önök felé. Hallottunk az Ebola-ról annak hatásairól, és annak szükségszerűségéről, hogy segítsünk ezeknek az országoknak a helyi segélyszervezetek, a nemzeti kormányok nem tudnak mit kezdeni a helyzettel, túlterheltek egyszerűen. Itt nem csak a szolidaritásról kéne beszélnünk, sokkal többről van szó valójában. Kötelességünk mindent megtennünk, és mindent rendelkezésre bocsátanunk, amink van. Görenc kolléga már beszélt erről. Vannak katonai felszereléseink, és van megfelelő személyzetünk, hogy az oszló iránymutatás mellett az ENSZ rendelkezésére bocsássuk ezeket a csapatokat. Ez egy olyan személyzet, amely jó hierarchában működik, jó parancsnoklási rendszerben, és ezért gyorsan tudnak reagálni helyszínen. Jó kiképzéssel rendelkeznek ezek az emberek. Le kell hívni ezt a lehetőséget, nem várhatunk tovább. Egyszerűen, hogyha szeretnénk megakadályozni ezt a humanitárius katasztrófát, vagy a kiterjedését. Mindenkit szeretnék felszólítani, az összes tagállamot, hogy az Európai Unió váljék aktívvá. Nem folytathatjuk egyszerűen tovább a vitát. Tudjuk, hogy milyen hatással jár ez, ha nem tudjuk elhatárolni az ebollát. Itt nem egy egészségügyi problémáról van csak szó önmagában. Nem akarom megismételni az eddig elhangzottakat. Egyszerűen a felszólítással fordulok önökhöz az ott élő embereknek mutassuk meg, hogy nem csak a gondolataink vannak náluk, hanem ténylegesen teszünk is az érdekükben, és konzekvensen vagyok hajlandók fellépni. Köszönöm szépen, Milén képviselő másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr. A Debola válság súlyossága feltétlenül el kell gondolkoztassunk bennünket afelől, hogy milyen kiadása lehetnek annak, hogy egy pandemikus járvány terjedett Európára. Föl kell készítenünk a rendszereinket, egészségügyi és egyéb struktúráinkat arra, hogy az Afrikából beáramló, régóta beáram beutazó ö, emberek által potenciálisan behozott betegség ellen fellépjünk. Több mint három hónapba került, hogy egyetem belássuk, mennyire súlyos ez a válság, északról, délről északra nagyon jelentős migrációs hullámok érkeznek, ezeket az embereket senki sem ellenőrzi. Ez a helyzet Európát arra kényszeríti, hogy vállalja felelősségét. Ez a válság nem csak megjósolható volt, hanem szinte elkerülhetetlen, csak időkérdése volt, mikor fog kitörni. Hát most kitört. A végre cselekvésekre van szükség, megfelelő módon együttműködve az európai és afrikai intézmények között megfelelő szociális védelmet is nyújtva. Európai tervet kell létrehozni, megérősítve a határok ellenőrzését is Európában, és létrehozva olyan ö, egészségügyi karanténokat és központokat, ahol le lehet szigetelni a fertőzötteket. Tetszik-e vagy sem, be kell látnunk azt a tényt, hogy a tanács továbbra is tagadja a válság súlyosságát. Európában konkrét struktúrákat kell felállítani, interdisziplináris szakmai tudással felvértezve, és politikai támogatást szerezve mindenhez. Az elég az óhajokból, szembe kell nézni a valósággal. Köszönöm, asszonyom. Hölgyeim és uraim, kérem mindenki tartsa be az idejét, mert különben csúszásba kerülünk. És a következő vita később fog kezdődni. Péter Líze kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselőtársak! Magam is orvosként dolgoztam egy fejlődő országban korábban, így módon legalábbis sejtem, hogy hogy érezhetnek azok a kollégáim, akik most az ebolával harcolnak, és hogy érezhetik magukat a betegek. És nagyon nagy tiszteletet érdemelnek ezek az emberek, akik ott helyben segítenek tisztességtelennek tartom, hogy egyes képviselőtársam ebben a házban ezt a nehéz helyzetet pártpolitikai érdekek érdekében használják ki. Kubáról hallottam meg ilyesmiről. Szerintem el, elfogadhatatlan, hogy, hogy átpolitizálják ezt a rettenetes emberi tragédiát. Nem úgy áll a helyzet, hogy az európaiaknak félnie kéne a fertőzéstől. Helyén való, hogy felveszünk embereket, akik akik, hogy, hogy akik segítettek, azokat szintén jól megfelelően kezelik, ám az európai polgárok a fertőzéssel szemben ö, védettek, hát amennyire emberileg ez elképzelhető. Ugyanakkor a humanitárű segély feltétlenül szükség van Nyugat-Afrikában. Elsősorban azért, mert hosszú távú érdekünk ez, hiszen állam érint ott a kör, abban a régióban ez a válság, holott sajnos épp elég válság van a világon, ezért a mi érdekünk is, jó felfogott érdekünk, hogy támogassuk a nyugat-afrikai államokat, és megtegyünk mindent annak érdekében, hogy kezem tudják a válságot. való, hogy a bizottság és a biztos asszony, meg mások is segítettek abban, hogy össze tudjuk szedni ezeket a forrásokat, ám arra is szeretnék utalni, hogy ez a költségvetésünkben problémát jelenthet. Az elmúlt napokban több alkalommal a tagállamoktól, hazámtól is azt hallottuk, hogy többet kell tennünk Ukrajnában, többet kell tennünk Irakban, aztán Nyugat-Afrikában, Palesztinában is itt. Giovanni Lavia itt és Armer Bőge, a költségvetés jelentéstevők mondják, hogy a, a költségvetésünk nem készült fel a válságokra. Ezért kell a tanástól kérjük, hogy rugalmasabban ö, tervezzük meg a költségvetést, hogy tudjunk reagálni az ilyen jellegű válságokra, amikor kitörnek. La parola... Most eh, Aréna képviselőasszony kapszott másfél percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Ami ebben a helyzetben tényleg eh, felidegesít engem, az nem az a tény, hanem nem az a tény, hogy Kubát idézik, hanem hogy itt az ebola esetében a migrációról beszélnek megint. Sokan azt mondják, hogy nagyon nagy eh, a veszély, Európa veszéllyel szembesül, terjed a vírus. Mit látunk? Azt látjuk, hogy egyre többen betegednek meg, két hetente megduplázódik a fertőzöttek száma. Tehát tényleg cselekedtünk el. Éppen ezért nagyon sajnálatos, hogy az elmúlt hetekben, hónapokban nem reagáltunk gyorsabban. Fel kell tennünk a kérdés, hogy mit tehetünk, hogy végre legyőzzük ezt a járványt. A orvosok határok nélkül elmondta, hogy mit kell tenni. Egy, koordináltan kell fellépnünk. Kettő, segítenünk kell különféle karantén állomásokkal, tábori kórházakkal, légihidakkal, és így tovább. A tagállamok mind-mind rendelkeznek ezekkel a lehetőségekkel, civil és katonai téren. Itt hogyha a hadsereg is fellép, akkor humanitárius katonákat szeretnék látni, akik segítenek az érintett lakosoknak Afrikában. Most nem az a dolgunk, hogy bizonyos dolgokat kikeressünk, nem, nem, nem, mindent el kell küldenünk oda, amire szükség van. Éppen ezért felszólítjuk a tanácsot és az összes érintettet, hogy gyorsan reagáljanak. Most eh, Riesz kolléganő kap szót, eh, másfél percre. Köszönöm, elnök úr. A kollégáim már kimerítően taglalták a helyzetet. Eh, nem szeretném a számokat sem megismételni, hiszen mindenki tudja, hogy nagyon nagy számokról van szó, és a szakértők szerint ezeket még alá is becsülik. Nagyon lassan reagáltunk, reagálunk. Ezt is említette már a előttem felszólalók többsége, Obama elnök segítséget ígért, a WHO ugyanebbe az irányba szeretne elmozdulni, tehát itt szó van a segítségről, azonban a kutatásról is. Ezek a dolgok mind-mind időt vesznek igénybe. Belgium is rendelkezik bizonyos gyors beavatkozási kapacitásokkal, amelyekkel az ilyen humanitárius katasztrófa helyzeteket kezeljük. Szükségünk van szakértőkre, éppen ezért nagyon fontos az európai szintű összehangolás. Mindenki ezt kérte itt a teremben. Már nagyon régóta beszélünk erről, azonban eh, Rivazi asszony is említette, hogy eh, a gyermekeket kell nagyon gyorsan eh, izolálni. Mindjárt befejezem, elnök úr, hogyha el akarjuk kerülni, hogy ez a vírus Afrikában tovább terjedjen, vagy akár hozzánk is eljusson, akkor több szolidaritásra van szükség. Kötelességünk. Köszönöm. Krosztet asszony másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos asszony. Nyilvánvaló, amit már többektől hallottunk, a WHO prognózisa szerint pessimisten tekinthetünk a közeljövőbe. Ne legyenek illúzióink, ez nem csak egy nyugat-afrikai probléma, nem marad az. Egy ilyen mértékű járvány, kiterjedésű járvány mindenkit érint, ezért mobilizálnunk kell az erőinket. Már eddig is túl sokat vártunk, Könnyű persze azt mondani, hogy nincsen hatáskörünk, a betegség nem éri el közvetlenül a mi kontinensünket, de összességében egy globális válságról beszélünk. Mi európaiként bizonyos értékeket képviselünk a világban, az emberi méltóság, megőrzése, a szolidaritás. Nos, ezek megkövetelik azt, hogy fellépjünk ezen országok érdekében, hogy segítsünk nekik. Ez egy erkölcsi kötelesség. Szeretném hangsúlyozni, hogy a civil szervezetek milyen sokat tesznek a helyszínen, az orvosi, az egészségügyi csapatok ott vannak, csak támogatni szabad őket ha az értékeket említjük, amiket én is említettem, akkor nem csak arról beszélünk, hogy meg kell védeni a polgárainkat itt Európában a katasztrófa közvetlen következményétől. Persze vannak egészségügyi kockázatok is, de látni kell, hogy egy régió destabilizálódhat szociális, humanitárius és gazdasági szempontból. Ez is egy hatalmas veszély. Európa ezt figyelembe véve nem maradhat passzív egy dramatikus, fej, drámai fejlődés játszódik le előttünk. Európának nemzetközi szinten kell eleget tenni a felelősségének. Persze, feltehetünk különböző kérdéseket. Az ebola vírust 1979-ben fedezték fel, azóta nem sikerült megfelelő kezelést kialakítani, kifejleszteni. Mindjárt befejezem. Egyszerűen innovatívnak kell lennünk az egészségügyi területen, ott is lépnünk kell, ez elengedhetetlen tudományos haladásra van szükség, innovációra, és ez társul az európai szolidaritáshoz. Azt gondolom, ez a járvány mm, megkérdőjelez sok mindent, amit tettünk, fel kell lépnünk a kontinens érdekében. Párnyi úr, biztos asszony, elnök úr, mindenki elmondta, én is elmondom, hogy sürget az idő. 20 ezer emberről beszélünk év végéig, akik potenciális áldozatként jöhetnek szóba, és tudni kell azt is, hogy egy millió afrikai van már karanténban a járvány miatt. Az idő tehát sürget. Üdvözlöm, amit az Európai Bizottság tett, 152 millió eurós plusz pénzt biztosítottak de azért ennek ellenére el kell számolni azzal, hogy mit kezdenek ezzel a pénzzel. Gondoskodni kell arról, hogy a kezelőközpontok nagyobb kapacitásban részesüljenek, éppen a karanténeknél kell erre figyelni, jól képzett személyzetet kell a helyszínen biztosítani, regionális hálózatokat kell kialakítani a kezelés érdekében, ez a legészszerűbb, amit csak tehetünk ezzel a pénzzel. Jelentéstevő voltam a határokon átnyúló fenyegetések ügyében. Elfogadtuk ezt a dokumentumot 2013-ban itt. November 6-ával lépett hat év hatályba, és már akkor mondtam, hogy sürget az idő bennünket, és a tagállamoknak egybe kéne hívniuk egy miniszteri ülést tanács szintjén, hogy szembenézzünk a járvány adta kihívásokkal. Nos, időközben felfogtuk, hogy vannak határokon átnyúló fenyegetések, de most már ideje lenne reagálni, kezelőközpontokat létrehozni az érintett betegek számára. Itt rendkívül erős járvány hatással találunk, azonosítani kell a vírusokat, ez a legsürgetőbb. Berde képviselő egy percben. Köszönöm. Ebola az ebből a három hetenként megduplázódik. Előbb-utóbb itthon is válságot okoz majd, ahogy kicsúszik a kezünkből. Az EU mobilizált eszközöket, de még többre van szükség, a sürgősen. Meg kell akadályoznunk a jövőbeli kitöréseket, erőfeszítésekre van szükség az ebből a kezelésére, és más halálos betegségek kezelésére. Túl gyakran a gyógyszergyárak nem nagyon foglalkoznak ezekkel a betegségekkel, mert nem hoznak profitot. Ezért kell beruháznunk költségvetési eszközökből az Oxfordi központ, amely malária elleni gyógysz, ö, ö, oltóanyagot dolgoztak EU támogatással, ideális hely volna a kutatásra. Már most is folytatnak emberi klinikai kísérleteket, ez csak az EU által támogatott kutatás keretében vezethet, vezethet sikerre. Létfontosságú globális várványok ellen gyorsan kell lépni, csak kutatás révén tudunk erre felkészülni. Képezni kell kutatókat, fölépíteni szakértelmet most, hogy amikor egy új betegség felüti a fejét, akkor meg tudjuk menteni az életeket. Köszönöm. La parola onorevole Lavia. Lavia képviselő másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos asszony, miniszter úr, engedjék meg, hogy azzal kezdjem, hogy azokra az áldozatokra gondolok, akik ezrével haltak meg a járvány során. És köszönettel kell gondolnunk mindazokra is, akik orvosként, ápolóként, önkéntesként dolgoznak a terepen, igyekezve megállítani a betegséget. Többek között a mi érdekünkben is. Meg kell emlékeznünk tehát róluk is ebben a házban. Számomra nagyon fontos téma az, hogy milyen forrásokat tudunk mozgósítani e harcban. Ha időben erős választ adunk, ahhoz pénzügyi források is kellenek, és ezzel tudunk átvinni embereket, eszközöket a, a, a terepre. Ma túl keveset teszünk még mindig ennek érdekében, már csak azért is, mert a több éves pénzügyi keret nem tartalmaz marzsot, nem rugalmas tartalékot ilyen helyzetekre. Amikor a, tárgy, a kövőbelült költségvetésről tárgyalunk, akkor arra kényszerülünk, hogy megfelelő forrásokra koncentráljunk a jövőben, még akkor is, hogyha nem túl nagy, nem magas prioritású programok megszenvedik ezt. A parlament nevében, mint az Enviszak Bizottság elnöke, hétfőn, 22-én Milánóban a tanács ülésén felszólalok, és mind a 28 tagállamot arra fogom sürgetni, hogy koordinált választ adjanak, hogy egy ilyen jellegű válságok, melyek ma még ugyan nem közvetlenül hatnak ránk, ám mindenképp azonnali választ igényelnek, megfelelő figyelmet kapjanak. Mert a mikrokontinensek is felütheti a fejét ilyen válság. E Köszönöm Van Bremt asszony másfél percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Rövid időm van, és csak egy pontról szeretnék szólni. Ez sem új ma. A koordináció. A leglényegesebb ebben a tekintetben az, hogy összehangoljuk a tevékenységüket. A fő koordinátor itt az ENSZ. Az ENSZ pedig azt mondta, hogy a koordináció emberéletet ment. A koordináció természetesen azt jelenti, hogy a logisztikát, az orvosi segítséget, a technikai segítséget mind-mind összehangoljuk egymással. Szükségünk van erre. A bizottság képviselői is szinte könyörögtek a tagállamoknak, hogy ne csak tegyenek valamit, hanem hogy együtt tegyenek valamit. Ezen a héten egy kicsit megváltozott a tagállamok hozzáállása, hiszen a járvány most már katasztrofális méreteket ölt. Én is a bizottsághoz, illetve a tanácshoz fordulok felsorolták, hogy milyen kezdeményezések léteznek. Ez nagyon jó, a lehető legjobb szándék el mögöttük, de a jövőben, ha lehet, sokkal gyorsabban lépjünk, és el kell ismernünk a bizottságot koordinátorként. Tehát, hogy minél hamarabb koordinálja a tevékenységet. Ez nagyon fontos az új bizottság számára is, hiszen Európa a bizottság segítségével tud közösen fellépni a világban. Itt minden tagállamban megvan a szakértelem, és ezt a szakértelmet kell valahogy összefogni, hogy a humanitárius segítség sikeres legyen az afrikai országokban. Köszönöm. Köszönöm. Most Jiménez Peceril Barrio képviselő kap szót, másfél percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt természetesen ki szeretném fejezni az ebola áldozatainak részvétemet, és szeretném megköszönni mindazoknak a tevékenységüket, akik ott vannak és életüket kockáztatják. Hiszen eh, olyan országokban élnek, ahol minimális eh, egészségügyi ellátás sincsen. És eh, Miguel Bajares, egy spanyol pap is feláldozta az életét, hiszen ebolával fertőződött meg, miután segített azoknak a személyeknek, akiket a legjobban érint ez a járvány. És azután is segített, miután már megfertőződött. A WHO kijelentette, hogy nemzetközi katasztrófáról van szó, amely nemzetközi választ kíván. Tehát nem lehet tovább hallgatni, nem lehet tovább csak nézni, hogy több mint 2400 ember már meghalt. Itt egy egész régiót érint ez a járvány, és természetesen kihatással van az országok biztonságára, közrendjére. Egyre rosszabb ezekben az országokban a közrend. Nagyon gyorsan növekszik a járvány fertőzötteinek a száma, gyorsabban, mint ahogy ezt mi kézben tudnánk tartani. Nagyon fontos a humanitárius segítség, a bizottság ebbe szeretne több pénzt befektetni, azonban többbe is kell. Fáradoznunk kell, hogyha nem akarjuk, hogy ez a járvány növekedjen és további országokra is kiterjedjen. Nem ítéljük el ezeket az országokat, nem, hogyha már szegénységben élnek, akkor megérdemlik a segítségünket. Végezetül pedig szeretném elmondani, hogy az, ami eddig történt, az nagyon sok. Mindenképpen kiérdemli tiszteletünket. Az afrikai, amerikai, európai hozzájárulás mind-mind dicséretet érdemel. Ez a járvány arra szólít fel, hogy cselekedjünk. Most pedig Saldemóza asszony kap másfél percet szó. Köszönöm szépen. Az ebola járvány egy globális kihívást jelent. Pontosan láthatjuk, hogy az EU bizottság bizottság és a tagállamok is végre elkezdték komolyan venni ezt, és cselekednek. Itt az ideje. Két dologban szeretnék önökhez fordulni, pontosabban a bizottsághoz és a tagállamokhoz. Egyrészt az érintett egészségügyi személyzet evakuálásáról gondoskodnunk kell, elszállításáról gondoskodnunk kell, ez az egyetlen lehetőség arra, hogy biztosítsuk, hogy kellő számú személyzet menjen oda és oda jusson. Másrészt pedig gondoskodnunk kell arról, hogy a felhasznált pénzt ne nyúlják le máshonnan. Itt új pénzre van szükség. Ne a klasszikus fejlesztési segélyekből vegyük el ezt a pénzt, hiszen ott van lehetőség arra, hogy hosszú távon erősítsék az egészségügyi rendszerüket, masszív, erős segítségre van szükség, ez el is indult. A fontos az, hogy jól koordináljuk ezt a segítséget. Pirik kolléga, Zsája Pirik, másfél percben. Ja? ja. Commissaris, dank u wel. Commissaris, sinds de uitbraak van de ebola zijn... Köszönöm szépen, biztos asszony, hogy figyel. Számos áldozata van az ebollának az utóbbi időben Nyugat-Afrikában, amióta kitört a járvány. Egy millió potenciális fertőzöttről beszélnek időközben. Ez hihetetlen nehézséget jelent az ottani országoknak, az ottani társadalmaknak. Európának meg kell fontolnia, hogy mit tud tenni az ebola elleni fellépés során. Meg kell nézni, hogy mit tudunk tenni, ehhez meg kell vizsgálni azt, hogy hogyan tudunk együttműködni, például egy vakcina vásárlására adott utasítást a holland miniszter, de ez jó lépés, de nem elegendő. Hogy mit tudunk tenni, hogy végre kifejlesztenek egy oltóanyagot, nem egyes projekteket kell csak fejleszteni, amelyek nem olyan fontosak, az Európai Bizottságnak fel kell tenni a kérdéseket, mik a tényleges prioritások, ha az afrikai fejlődésről beszélünk. Azt láthatjuk, hogy az ebola ellenes oltás megérdemli, hogy figyeljünk rá még hozzá fokozottan. Midzi képviselő egy percben a következő. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos asszony. Ez év elejétől az ebola vírus több mint 2000 halálos áldozatot szedett, és az érintett három országban több ezer beteget regisztráltak, sőt a szomszédos Szenegálban is felbukant a betegség. Ezért is kell erős lépéseket tennünk. A nemzetközi erőfeszítés eddig nem volt elégséges ahhoz, hogy kontrolláljuk a betegséget. Ez az emberi életet érintő problémáról van szó. A tagállamoknak többet kellene tenni az áldozatok és a családok érdekében valamint a saját állampolgárai érdekében is, akiket kockázat fenyegethet, hogyha ez a betegség tovább terjed. Ezért hívom fel az elnökséget és a bizottságot, hogy prioritásként kezeljék ezt az életveszélyes problémát, és szervezzenek meg mielőbb egy rendkívüli ülést a válságnak szentelve, konkrét intézkedéseket meghatározza, mert mindenki megfelelően támogat, annak érdekében, hogy megfogjuk a, ezt a betegséget, körülhatároljuk, most kell lépnünk, most kell elpusztítani ezt a betegséget, kitörölve az afrikai kontinensről, és biztosítva azt, hogy sehol máshol ne üsse fel a fejét. Köszönöm, elnök úr, a szót. Egyetlen országot sem szabad magára hagyni egy ilyen válsághelyzetben, mint amit az ebola jelent az ebolához hasonló fertőző betegségek térdre kényszeríthetik társadalmainkat is, ha csak nem tudunk koordinált szinten nemzetközi választ adnunk. Tehát gyökerestül kell kiirtanunk ezt a betegséget. A tragikus események rámutatnak arra, milyen súlyos strukturális hibák vannak, illetve mennyire kevésen működnek az afrikai országok egészségügyi rendszerei. Alul fejlett országokról van szó, csak a fejlesztési segélyekkel, együttműködési megfelelő szakpolitikákkal tudjuk helyzetbe hozni ezeket az egészségügyi rendszereket, hogy fel tudjanak lépni az ilyen válságok ellen. A szegénység elleni harc szélesebb összefüggésében kell ezt vizsgálnunk, támogatásra van szükség, kórházakat kell kiváló kórházakat építeni, a helyi egészségügyi dolgozókat kell megfelelően kiképezni, támogatni kell általában az oktatást ezekben az országokban. Olyan országban, mint a Libéria, ahol amely állam egyszerűen nem tudja ellátni a lakosokat, akár a fővárosi lakosok jelentős részét egészségügyi ellátással. Globális, előbb van szükség a globális kihívás kezelésére. Most áttérünk a catch ra Mindenki egy percre kap szót. Flasik úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, tisztelt elnök úr, igen, tisztelt biztos asszony, kolléganők és kollégák. Az ebolát talán csak a középkori Pest is tudjuk összehasonlítani. Hiszen minden országot érint. Tudjuk, hogy Libériában, Sierra Leone-ban olyan a helyzet, hogy ezek az országok már szinte az összeomlás szélén állnak. Ezt már jelentették a hírügynökségek sajnos nő a potenciális veszélyeztetettek száma. Igazából hiányzik a hatékony oltóanyag, hiányoznak a gyógyszerek, az Európai Uniónak pedig sokkal intenzívebben, sokkal összehangoltabban kellene fellépnie, hogy gyors megoldást találjunk. Nem csak a megelőzés tekintetében, nem csak járvány gyógyászati tekintetben több szolidaritást kell mutatnunk. Több szolidaritás azt jelenti, hogy emberi jogokról van szó, ez pedig a kötelességünk. Most pedig eh, Egreszku kolléga kap szót. Az eh, ebola már körülbelül 3000 embert érintett halálosan. A hivatalos számok azonban nem mutatják a valós helyzetet. Sokkal komolyabb a helyzet. A AKC tagjaként szeretném aggályomat kifejezésre juttatni, hogy túlságosan kevésbé dolgozunk együtt nemzetközi partnereinkkel. Itt az Európai Uniónak mindenképpen vezető, koordinátor szerepet kellene játszani. A nyugat-afrikai partnereink azt mondják, hogy nincs elég kapacitásuk, hogy kézben tartsák a betegséget. A kérdésem pedig az, hogy hogyan tudunk a jövőben egy ilyen helyzetet kezelni, hogyha drasztikusan csökkentettük az Európai Unió fejlesztésre szánt alapjait. Hogyan leszünk képesek egy ilyen helyzetet kezelni? Az ebolát egyszerűen ki kell írtani. Nagyon jó, hogy a bizottság kötelezettséget vállal meg kell néznünk, hogy az NGO-k hogyan fáradoznak, például az MSF. Eh, associamos àqueles que consideram esta epidemia que ameaça assumir proporções eh, pandémicas como uma das mais importantes ameaças sanitárias atuais em termos de saúde pública. Ez az járvány az egyik legnagyobb veszély, ami hosszú ideje a közegészségügyre leselkedik, ezt sokan mondják, akik ismerik a helyzetet. Egy egészségügyi fenyegetésről van szó, az imperialista háborúkra vezethető ez vissza, vagy itt vannak a multinacionális cégek, vagy az európai megtakarékosság, és ez ezekben az országban súlyos válsághoz vezet. Libériában, Kongóban, Sierra Leone-ban, Guineában, és ezek régebben gyarmatosították ezeket az országokat egyszerűen ma az nemzetközi valuta alap és a neoliberális receptek gondoskodnak arról, hogy ezek az országok továbbra se tudjanak kellő módon fellépni a járványjal szemben. Az Európai Uniónak adóssága keletkezett a múltban, és van egy kötelessége is, hogy segítsen visszaszorítani ezt a járványt. Úgy vélem, hogy az Egyesült Államok egy sereget küld, és Kuba egy szakembereket küld. Na ez a különbség a kettő között. Köszönöm szépen, elnök úr. Pors urat meghallgatok a Környezetvédelmi Bizottságban, ahol azt követeltük, hogy a kutatásban ruházzanak be többet. Ezt nagyon sajnálatosnak tartom, hogy az ilyen katasztrófák esetében, mint az, mint az ebola járvány, a tagállamok visszaszorulnak, vagy visszavonulnak, és aztán hirtelen mégiscsak Európa fellépését követelik. Úgyhogy a jövőben ezt mindenképpen jobban kellene fellépni ezen a területen. Nagyon fontos az, hogy gyorsabban kell reagálnunk, jobban kell reagálnunk, és számolnunk kell azzal, hogy gyakran fognak, gyakrabban fognak kitörni a járványok, mint korábban Európának. Segítséget kell nyújtani, nem lamentálni és filozofálni, hanem, hanem valóban javítani a helyzetet. Ez több frakció is említette ezt, hogy végig kell gondolnunk, hogyan javíthatjuk a fellépésünket, e, és hogyan lehetünk hatékonyabbak. Kredics képviselő. Thank you. As we've watched this... Köszönöm szépen e, látjuk, ahogy ez a borzasztó járvány elkezd e, terjedni, egyre romlik a helyzet, és látjuk, hogy mennyire borzasztó a helyzet, és meghajolunk a helyszínen dolgozó eh, egészségügyi eh, segítők előtt. Itt az ideje, hogy a politikusok őszinték legyenek, hatékony eh, intézkedéseket hozzanak, és mindenki támogassa azokat, akik a helyszínen próbálnak megküzdeni ezzel a borzasztó problémával együtt kell, össze kell tartanunk, imáinkat és köszönetünket kell küldenünk ezeknek a személyeknek, ezekben a borzasztó időkben rájuk kell gondolnunk, és biztosnak kell lennünk, biztosítanunk kell azt, hogy ezt az üzenet eljusson hozzájuk. Volt képviselő. Na majd, na majd, Vojt. Ah, sorry, scusi, ho capito Elnézést, rosszul értettem, Vojt képviselő. Biztos asszony, konkrét kérdésem lenne az ön által említett kérdésben. Azt mondta nevezetesen, hogy a vírust le kell küzdenünk, izolálnunk kell, az országok pedig üdvözölték azt, hogy az európai légitársaságok továbbra is repülnek ezekbe a célországokba. A kérdésem az, hogy ön felelősségteljesen cselekedett-e, vagy felelőslenül cselekedett-e Eh, amikor ezt kijelentette. Ugyanis eh, a vírus nem áll meg, amikor leszáll egy fertőzött beteg Párizsban, Brüsszelben vagy Berlinben, és akkor már nem fogunk eh, tudni határt szabni a vírus terjedésének. Tehát a beutazókat megvizsgálják-e, vannak-e vizsgálati lehetőségek a leszálló gépek esetében, és van-e e, esetleg elkülönítési lehetőség a betegek számára, annak érdekében, hogy ne terjedjen el itt a vírus. Egyébként pedig mindannyian egyetértünk abban itt a házban, hogy e, ezt a témát nem szabad a populizmusnak kiszolgáltatni, időben kell cselekedni, és e, ha a vírus Európába is megérkezünk, akkor már nem fogunk tudni mit tenni. Dévi képviselő. Honoré Jakovcsics. Jakovcsics képviselő. Poštovane dame i gospodo, prije svega bih se htio zahvaliti svim onim ljudima. Köszönöm, szépen, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Először is szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, akik önkéntesként ott dolgoznak a helyszínen. Egy borzasztó járványról van itt szó, és felmerült az a probléma, hogy egyre inkább, egyre szélesebb körben terjed ez a betegség. Ez a, a járvány meglepett bennünket, és felkészületlenül ért bennünket. Most, ami a koordinációt illeti és a betegség legyőzését illeti, itt e, ezen a kontinensen látjuk ezt a e, koordinációs problémát, de látjuk ezt az Európai Unión kívüli e, partnerekkel való együttműködésben is. Ezért az egész világot érinti ez a probléma, nem csak Nyugat-Afrikát. Azt gondolom, hogy a lehető legtöbbet kell investálni kutatásra, hogy megelőzhessük a további kitöréseket, és persze bízom az Európai Bizottságban, nyilván a legjobb szándékkal cselekszik. Obermeier képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Olyan komoly eh, tudósokra, gyógyszerekre és eh, katonákra van szükségünk, amelyek adott esetben fellépnek a vírus ellen. A katonákra ez azt jelenti, hogy lőnek. Eh, ugyanis gyakorlatilag e segítség nélkül nem fogjuk tudni megnyerni a harcot a vírus ellen Ha simán segélyeket küldünk a krízissel küzdő országokba, az önmagában még nem segít az ENSZ és az Európai Unió cselekedni fog végre. Tehát vírusszakértőket, orvosokat, gyógyszereket és megfelelő kórházakat küld az adott országokba, illetőleg olyan katonákat is, akik adott esetben a segítőket megvédik ott a helyszínen. Hogyha ezt nem tesszük meg, akkor tényleg egy pandémiával fogunk szembenézni. Jaten Máki. Jaten Máki asszony arvoisa puhemies ebola on tällä hetkellä yksi. az ebola jelenleg az egyik legnagyobb veszély, ami a világot fenyegeti. Az Európai Unió és más nemzetközi szervezetek nem vették kézbe megfelelően ezt a problémát, a vírus tovább terjedt, Úgyhogy most olyan nemzetközi szervezetekre és az ő általuk megvalósított olyan koordinációra van szükségünk, ami leküzdi e, ezt a problémát. A Nemzetközi Egészségügyi Szervezet, a WHO nem rendelkezik elegendő forrással ahhoz, hogy e, ezzel a kihívással szembenézem. Nagyon remélem, hogy az EU a nemzetközi szervezetekkel együttműködve, kifejezetten a WHO-val együttműködve képes lesz arra, hogy legalább a legendő forrást biztosítsa a vírus leküzdésére. Intervento. Utolsó hozzászólunk, Mói képviselő. A vitát ő zárja le tehát. Del Movimento 5 Stelle, io vorrei... Az öt csillag mozgalom nevében szeretném szolidaritásomról biztosítani szeretnék szolidaritáson biztosítani minden olyan családot, akinek körében betegek vannak, ebolával sújtott személyek. 150 millió euró 150 millió eurót szabadítottunk föl a járvány megállítására. Szeretném tudni, hogy pontosan mi történt ezzel, mi a jövője ezeknek a, ennek a kifizetésnek, illetve lesznek-e még további kifizetések. Jó lenne, hogy ellenőrizni, ha ellenőriznénk a különböző a pénzek különböző útját, hiszen akár így csalásokat is megelészhetünk. Köszönöm szépen, most Georgieva biztos azt mondja, következik 5 perc. Um, I, I, I would like to thank to Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki hozzászólt ma ebben a vitában először is Hadd kezdjem azzal a kérdéssel, hogy Európa elég gyorsan reagált-e. Ami a humanitárius segítségnyújtást illeti, igen. Mi voltunk az elsők, akik pénzügyi segítséget nyújtottak, és a saját doktoraink, a mi doktoraink, orvosaink vannak ott a helyszínen, akik a saját életüket teszik, kockázat, teszik kockára. Március óta amikor megkezdődött eh, ez a járvány, a humanitárius eh, oldal folyamatosan egyértelmű üzenetet küldött. Komoly az ügy, azonnal cselekedni kell, koordináltan kell cselekedni. Augusztusban már a WHO-val együtt a tagállamokat eh, hívtuk fel arra, hogy a civil védelmi mechanizmus felhasználásával segítséget nyújtsunk az érintett közösségeknek. A humanitárius közösségben gyakran úgy látjuk, hogy érezzük már, hogy itt nagy problémák fognak felmerülni, mielőtt a világ többi része erre felfigyel. De természetesen a, ezt is el lehet mondani, hogy maga a nemzetközi közösség nem volt eléggé gyors, különös tekintet, nem volt elég gyors, különös tekintettel az orvosok határok nélkül szervezett hez képest, amely az első pillanattól fogva a helyszínen van. Még a WHO is, hogyha nagyon őszinte vagyok, még a WHO-nak is eltelt egy kis idő, míg felismerte, hogy nagyon fontos és komoly dologról van szó, nagy problémáról van szó. Én szeretnék elismeréssel adózni a tagállamok előtt, mert megnéztük, hogy hogyan álltak a tagállamok Ausztria védőfelszereléssel. felszereléssel. Olaszország felépített egy kórházat, tábori kórházat. Az Egyesült Királyság és Franciaország például ágyakat, kórházi ágyakat nyújtott. Magyarország természetbeni felajánlásokat tett, és még sorolhatnánk tovább. Ami a katonai, ö, katonai segítségnyújtást illeti, a még most, ma és holnap vizsgálják meg azt, hogy hogyan lehet például evakuációs akciókat végrehajtani, és ebben segítségre lenni. Tehát általában, ami az evakuációt illeti, ebben nyilván a katonaság tudna segíteni, és most vizsgálják ennek a lehetőségét. Most végeredményben globálisan mobilizáció valósul meg, de továbbra is összpontosítanunk kell, hiszen amivel szembenézünk manapság, ezek, ez egyik válság a másik után, katasztrófa másik után robban ki, és ezek tulajdonképpen Ezekre mindre ö, oda kell figyelni. Az, most az ebolánál a humanitárius szinten a harmadik, ö, leg, tehát a legsúlyosabb ö, válságról van szó, természet ö, ö, járványválságról van szó, de emellett ott vannak más válságok is, ott van Szíria, Irak helyzete, és még sorolhatnám. Ezekre mindre ö, pénzt kell adni, ö, úgyhogy nagyon fontos látni az, hogy hol az, ahol ahol az, az gyors fellépés ember életeket menthet, de a további költségeket is csökkentheti. Na most visszatérnék a rugalmas válaszadásra, ami a, azt illeti, hogy hogy milyen választ tudunk adni erre a válságra. Déva úr kérdezte, hogy hogyan terjed ez a járvány. Hát fertőzött állatok, csimpánz, gorilla, stb. való kontaktus a legsúlyosabb veszélyforrás. Most általában általában még a vírus eljutna Európába, addigra meg is hal, tehát ilyen közvetlen veszélynek nincs kitéve Európa. Kérdés, hogy a nagyon nyitott utazási szokások veszélyeztetik-e Európát. Most mondok valamit, amit lehet, hogy tudnak, lehet, hogy nem. Az orvosok határok nélkül egyetlen ö, olyan esetet sem ismer, ah, ö, ahol is ebolával fertőződött volna meg egy MSF orvos. Tehát az ebolát lehet ellenőrizni, meg kell, kezet kell mosni, ö, ö, biztosítani az alapvető higiéniát, mielőtt repülőgépre ül az ember például, és ők ezt természetesen megteszik. Tehát nagyon odafigyelünk ezekre a megelőző intézkedésekre. Úgyhogy a kommunikáció, illetve az utazás, ez mm, nem jelent veszélyt, sőt, ennek az ellentét ez igaz, hogyha megállítjuk az össze az utazást az országok között, és nem juttatunk el orvosokat, gyógyszereket, nővéreket a helyszínre, akkor sokkal nagyobb lesz a baj, eh, mert akkor valóban eh, kontrollálatlanná eh, válik ez a járvány. Föl, és akkor még felmerülhet a mutáció eh, kérdése is. Nos, emellett felmerült az oltás, illetve a, az egyéb kutatások kérdése. E, e, hát e, egyelőre rendkívül agresszív a vírus, azoknak tudunk segítséget nyújtani, akik fertőzöttek, de a mennyiség, az oltások, illetve a, gyógyszerek mennyisége, rendelkezésre álló gyógyszerek mennyisége korlátozott, nem tudunk mindenkinek segíteni, aki fertőzött, ezért nagyon fontos a, a gyökerénél megragadni a problémát. Az utolsó pont, ami a koordinációt illeti, egyetértek abban, hogy a koordináció ember életeket ment meg. Nagyon erős a koordinációs mechanizmus az ENSZ részéről. Nadáró doktor, aki kiváló orvos és a lehető legjobb szakember, akit a WHO adhat de a saját hozzájárulásainkat is koordinálnunk kell. 28 tagállam plusz a, a az Európai Bizottság, hogyha mindenki egyedül a saját szakállára akar segíteni, akkor ezzel felesleges nyomást gyakorlunk azokra, akik embere életeket mentenek a helyszínen. Elnézést, hogy elnézést, hogy ilyen sokáig beszélek, de utolsó mondat, tavaly az önök segítségével a sürgősségi válaszadási központot hoztuk létre, amelynek köszönhetően van egy platform, amelyen keresztül lehet reagálni, amikor erre szükség van, és ez most elérkezett erre a pillanat, erre most szükség van. Köszönöm. Köszönöm szépen a tanács, következik Della Vedova úr. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt, tisztelt képviselők, a, szeretném önöket arról biztosítani, hogy a tanács a jövőben is a legmagasabb prioritásként fogja kezelni az ebola járványt. Szeretném megköszönni a biztos asszonynak azt, hogy ilyen mélységében válaszolt a, a kérdésekre. Nos, az Európai Unió segély, segítsége, segélye egészségügyi dolgozókat jelent, kórházakat és egyéb természetbeni juttatásokat. Nos, sajnálatos módon össze omlanak az érintett országokban az egészségügyi rendszerek, ezért még nagyobb a veszély. Rosszul alultápláltak az emberek, és egyáltalán a biztonsági helyzet sem megfelelő. Mindez instabilitást generál, és mindez hozzásegíthet ahhoz, hogy tovább terjedjen a járvány. Minden afrikai országot tehát vizsgálni kell ebből a szempontból. Szeptember 24-én az ENSZ közgyűlése mentén az Európai Uniós miniszterek és az ENSZ szakértői megbeszélik, hogy hogyan lehet segíteni ezen a, ezen a helyzeten. Természetesen legfőbb célunk az, hogy megvédjük az európaiak életét, és védjük egészségüket. Elképzelhető, hogy Európába érkeznek ebolával fertőzött személyek, ezért mindent meg kell tenni azért, hogy erre fölkészüljünk. Jelenleg az Európai Unió, Európai Unió lakosain számára annak a, vesz, számára, annak a veszélye, hogy elkapják az ebola vírust, igen, csekély. Köszönöm szépen, mondja az elnök, ezzel lezárom a vitát. Mielőtt rátérnék a következő napi rendi pontra, szeretném, a, ö, szeretném lezárni, szeretnék lezárni egy kérdést. Euh, aussi l'application du règlement pour A szolgálatok megnézték, azt, hogy milyen szabályok vonatkoznak a módosításokra. A 192-es szabály szerint, hogyha a jegyzőkönyv